aztán pedig meghallgatjuk az árnyék jelentéstevőket is. Rövid észrevételeikért. Kati Piri, parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök úr. És még mielőtt megkezdjük ezt a vitát, egy dolgot szeretnék elmondani. Most 11 ellenzéki aktivista van őrizetben, és 12 parlamenti képviselőt helyeztek börtönbe míg a parlament novemberben úgy döntött, hogy a csatlakozási tárgyalásokat ideiglenesen befagyasztja Törökországgal, pontosan azért, mert elhallgattatják a kritikus hangokat, akár öm, oktatókról vagy újságírókról van szó, a párbeszéde miatt Törökországgal elég feszült, ennek ellenére felvetjük az Ankarába való párbeszédünkben ezen kérdéseket is. Ebben a kontextusban az Európai Bizottság azt kéri a tanácstól, hogy adjon hivatalos mandátumot, hogy a Vámunió modernizálásáról megkezdődhessenek a tárgyalások. Ez meghatározza a Törökországgal való kapcsolatainkat. A Vámunió kedvező volt mindkét fél számára. Törökország számára az EU fő kereskedelmi partner, és esetben pedig a hatodik partner. A jelenlegi vám kódex idejét múlt, és ennek a hatáját ki kell bővíteni. Ez a bizottság támogatta egyébként ezt az alapelvet az elmúlt két év során is. És még vannak ugyan politikai különbségek köztünk azzal kapcsolatban, hogy integráljuk-e az EU-ba Törökországot vagy sem. Úgy gondolom, hogy mindegyet érthetünk abban, hogy valamilyen fajta együttműködés szükséges. Az Európai Parlamentben az INTA szeretné befolyásolni a mandátumot úgy, hogy még a tárgyalások hivatalos megkezdése előtt kifejti az álláspontját. Az AFET csak a saját kezdeményezésű jelentést véleményezi, de jelezte az INTA előadónak, hogy nem lenne bölcs dolog keresztül nyomni ezt a jelentést a parlamenten, hiszen számos kényes kérdés kapcsolódik hozzá. Az időzítés szerintem most kulcsfontosságú, tekintettel arra, hogy a szükségállapot még mindig hatályban van az országban. Amit kifejeztem ebben a véleményben, az a következő. Egyfelől a Vámunió modernizálása továbbra is a gazdasági szempontból az EU-hoz köti az országot, ami szerintem jó dolog. Másodszorban a növekvő geopolitikai és gazdasági kihívások komoly befolyással vannak a török lakosságra, és a kereskedelmi kapcsolataink befolyásolása fontos a török vállalkozások számára is, valamint abból a szempontból is, hogy a beruházási környezet az EU vállalkozások számára kiszámíthatóbb lesz. És végül, ami a legfontosabb, az az, hogy elismerjük, hogy akár több évet is igénybe vehetnek ezek a tárgyalások. Fontos, fontos lenne, noha kereskedelmi kapcsolatokról beszélünk, politikai kérdéseket is az alapvető jogokról beilleszteni ebbe a jelentésbe, ahogyan azt korábban is megtettük más harmadik országokkal folytatott kereskedelmi kapcsolataink során. Kiinduló pontként tehát ez lenne részemről, és várom az árnyékjelentéstevők véleményét. Köszönöm szépen, Kati Piri, most pedig az árnyékjelentéstevőknek adom meg a szót. Először Renáte Zomer. Köszönöm. Elnök úr, helyes az, hogy modernizáljuk a vámuniót, tudjuk, hogy elavult a jogi keret, és ezt ki kell terjeszteni azért, hogy eh, a gazdasági kapcsolatok révén Törökországot továbbra is az EU-hoz kössük, és uh, itt van lehetőség a vámunió kiterjesztésére, a szolgáltatásokra, a mezőgazdasági termékekre, közbeszerzési eljárásokra adott esetben. Kati Piri már elmondta, hogy ez a korszerűsítés mindkét fél érdekel, de van egy sor olyan pont, amit nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Emlékeztetnék arra, hogy a bizottság az éves jelentésben megállapítja, hogy a tavalyi évben nem volt előrelépés lépés a VEM unió területén, a VEM mentesítés, szabadkereskedelmi zóna, a felügyeleti intézkedések és a VEM kontingensek menedzsmentje nem az EU-s joggal és a szerződési kötelezettségekkel álltak teljes mértékben összhangban, és részben meg is sértették a szabályokat, ez nem ismeretlen előttünk. A VEM jogot az EU VEM kódexével is összhangba kell hozni. Felvetődik a kérdés, hogy vajon módosításokat lehet-e benyújtani ebben a szakbizottságban ezt illetően. Megnézi majd az elnök úr, hogy ezek esetlegesen befogadhatók-e ezek a módosítók. Tudjuk, hogy Törökországnak még van pótolni valója a Vámunióra tekintettel. Ezen szakbizottság hatás köre az, hogy a VAM Unió csak akkor lehet teljes mértékben aknázni, hogy ha Törökország a kiegészítő jegyzőkönyvet valamennyi tagállam vonatkozásában teljes mértékben végrehajtja. És Katipir is elmondotta már, hogy a korszerűsítés további ösztönző számunkra, hogy Törökországra befolyást gyakoroljunk. A legutóbbi novemberi állásfoglalásunkban már megalapítottuk, hogy a Vám Unióval kapcsolatos munkák megrekedése súlyos kihatással járna Törökországra, és talán erre még egyszer emlékeztetnünk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga. És akkor a legjobb az, hogyha biztosra megyünk, és biztosítjuk azt, hogy a módosítói az intában kerülnek majd előterjesztésre, hogy egyértelműen betartsuk a hatásköröket. Az INTA egyértelműen jelezte is ezt, és békés együttműködésre törekszünk. Jeffrey van Orden következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én mindig is egy pragmatikus kapcsolatképítését támogattam Törökországgal. Azt hiszem, hogy mindig arra kell törekednünk, és azt a kérdést kell feltennünk, hogy mennyiben szeretnénk azt előmozdítani, hogy Törökország közelebb kerüljön hozzánk, vagy inkább azt akarjuk, hogy távolabb kerüljön. Úgy gondolom, hogy Kati Piri javaslata általánosságban véve nagyon jók. Szerintem nagyon észszerű megközelítést követ. Egy-két felvetésem volna. Például az egyes bekezdésben Noha lehet, hogy a cél az, hogy gazdaságilag továbbra is az EU-hoz kössük a Törökországot. Nem tudom, hogy mennyiben hasznos ezt így kijelenteni. Nyilván mindannyian értjük ezt a motivációt, de nem tudom, hogy egy kicsit árnyaltabban kellene fogalmaznunk. Én kivenném ezt a mondatot a szövegből, és hasonlóképpen az utolsó mondat az egyes bekezdésben, ahol azt olvassuk, hogy pozitív reform menetrendet támogat, tartunk, csökkentve a feszültséget. Nem hiszem, hogy utána, hogyha kifejtjük azt, hogy romlik a jogállamiság, illetve az alapvető szabadságjog helyzet az országban, ez hasznos ebben a kontextusban, nem tudom, hogy mennyire segít bennünket ezt kijelenteni. És hasonlóképpen az ötös bekezdésben, nem tudom, hogy levonhatjuk-e az itt szereplő következtetéseket a Vám Unióval kapcsolatban. Minden bizonyal ez kedvező Törökországra nézve, de hogy ezáltal az ország versenyképesebbé válik-e vagy sem, úgy gondolom, hogy ez már más lapra tartozik, de önbe illesztette ezt a kijelentést a szövegbe. És az EU modellt emlegetjük Törökország előtt példaként, noha gazdasági növekedés szempontjából az európai modell, főleg az euró övezet modellje azt hiszem alig ha nevezhető egy olyan példának, amelyet mások számára követendőnek tartunk. Tehát nem tudom, hogy az ötös bekezdés megfogalmazása helyese. Ezek lennének az én megállapításaim. Általánosságban véve úgy gondolom, hogy támogatható ez a jelentés, de vannak benne bizonyos jelentések, amelyeket kommentálni szerettem volna. Köszönöm. Hadzsi Gyorgiú képviselő a következő árnyék jelentéstevő. Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Itt azt látom, hogy megpróbáljuk Törökországot az Európai Unió vonzás körzetében tartani, megérthetjük az emögött meghúzódó indokokat, de úgy gondolom, hogy a múltban ragadtunk olyan folyamatok mellett, amelyeket a múltban követtünk. Véleményem szerint ezek ma már nem működnek, és a jövőben sem fognak működni radikálisan meg kell változtatnunk a Törökországgal kapcsolatos álláspontunkat, és mivel Törökország továbbra is zárva tartja a ciprusi hajók előtt a kikötőit, és mivel Törökország sohasem ültette át Ciprus vonatkozásában a jelenlegi Vám Unió megállapításait, azt hiszem, hogy azt kell támogatnunk, hogy ezen két kérdés végrehajtása nélkül. Ezeket az összes tagállam irányában végre kell hajtani. Nem folytathatjuk a jelenlegi Vám Unió modernizálását. Nem szeretném ezt részletesebben kifejteni, de úgy hiszem, hogy a gazdasági kérdések mindig is kapcsolódnak a demokráciához, és nem felejthetjük el azt, hogy mi folyik most Törökországban, és egyébként semmiféleképpen nem kell pozitív gesztusokat tennünk Törökország felé. Köszönöm. Más árnyékjelentéstevő nem jelentkezett, ezért folytathatjuk, és meghallgatjuk a többi képviselőt. Víztizen úr, az alelnökünk a következő hozzászóló. A külügyi bizottság szempontjából fontos belátnunk az egész helyzetet, az egész kontextust kell szemlélnünk. Törökország egy tagjelölt ország, amelyhez a NATO-n és egyéb kötelezettségén keresztül különleges kapcsolatok kötnek össze, de hangsúlyoznunk kell talán konkrétabban is a hatos ajánlásban, azt, hogy a demokrácia és az emberi jogok milyen fontos hivatkozási pont számunkra. Egy olyan időszakban mélyítjük el a kapcsolatainkat Törökországgal, amikor az emberi jogok, illetve a kormányzás, a jó kormányzás, valamint a független igazságszolgáltatás terén komoly problémák jelentkeznek. Tehát nem szabad olyan jelzést küldenünk egy tagjelölt ország felé, Törökország felé, hogy nem vesszük figyelembe a török helyzetet. Ez kellene, hogy legyen a perspektívánk, és aztán a kereskedelmi bizottság megvizsgálhatja a közös kereskedelem egyéb aspektusait. Rendben, köszönöm szépen. Ali úr az Alde részéről. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák. Először is Szeretnék Piri asszonynak köszönetet mondani ezért a jelentést tervezetért, amely hangsúlyozza egy modernizált Vám Unió jelentőségét Törökország számára. Ahogyan azt kijelentettük, Törökország európai partnereként minden pozitív fejleményt támogatunk az együttműködés terén, mert ez kölcsönösen előnyös mindkét fél számára komoly közös problémákkal szembesülünk a gazdasági válságtól egészen a migráns válságig, és a közös partnerség alapjait kell lefektetni gazdasági szempontból. Törökország az ötödik fő kereskedelmi partnere az Európai Uniónak, míg az EU Törökország fő kereskedelmi partnere. Ezért fontos a Vám Unió, és ezért szeretnénk javítani ennek működését. Kétségtelen, hogy nagyon időszerű most a Vámunió modernizálása, azért, hogy megerősítsük a kétoldalú kapcsolatokat. Ebben a tekintetben Törökország az összes nemzetközi megállapodással kapcsolatos rendelkezésben szerepet kell kapjon, amennyiben az EU-t is érinti ezen megállapodások. A mezőgazdaság, illetve a közbeszerzés ezek fontos kérdések mindkét fél számára. Érdekelnünk kell, érdek, értékelnünk kellene, hogy milyen hatása van a Vám Unió modernizálásának. Ez egy fontos közös lépés mindkét fél számára. A jelenlegi kontextusban a magas szintű párbeszédet is folytatni kellene, és fel kellene gyorsítani a két fél között. Köszönöm szépen, Zole úr! Köszönöm. A zöldek nevében mi is elismerjük, hogy Törökország különböző okokból kifolyólag egy stratégiai partner az Európai Uniónak, és a Törökországgal folytatott jó együttműködés stratégiai fontosságú az EU számára. Ugyanakkor a kereskedelem intenzitása és összetett jellege fokozódott az elmúlt években, ezért a jelenlegi vámunió normál körülmények között. Mindenképpen javításra és frissítésre szorul, főleg figyelembe azt a tényt, hogy a csatlakozási tárgyalások, tárgyalásokat jegelték, és semmi sem utal arra, hogy ezek folytatódnának a közeljövőben. A jogállamiság helyzetének romlása, valamint az alapvető jogok visszaszorulása az országban, valamint a török Kurdisztán aggasztó helyzete és a menekült válság rendkívül aggasztó számunkra, és azért úgy véljük, hogy nem ez a megfelelő pillanat arra, hogy a Vámunió modernizálásával kapcsolatos tárgyalásokat elkezdjük, amikor azt láthatjuk, hogy Törökország egyre inkább visszaszorítja a szabadságjogokat, és a jogállamiság egyre inkább elsorvad a Vám Unió modernizálásának nem ez most a pillanata. Köszönöm. A következő hozzászóló Sakurafa asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok Piri kollégának. Először is szeretném elmondani, hogy a Vámunió lehetséges korszerűsítése, mely Vámunió már 20 éve fennáll. Nos, ezen korszerűsítés során a régió sajátosságaira kell mindenek előtt szem előtt kell tekintettel lenni. Erdogan jelenleg abszolút hatalmát szeretné biztosítani, ha megnézzük, hogy mi a helyzet a demokráciával az országában, vagy a migránsok helyzete milyen, vagy akár a kurdokkal szembeni közelmúltbeli vádaskodások, ugyanakkor Törökország megsérti Európa légtör, légterét is, és én ugyan egyetértek a jelentéstevővel, szükség van korszerűsítésre, de az emberi jogokra is hivatkoznunk kell a szövegben, és ez nem egy felületes megjegyzés kell, hogy legyen ebben a szövegben, mint más harmadik országokkal kötött egyezmények esetében. A Törökország esetében ugye a VEM unió megsütése is megvalósult már az elmúlt években. A korszerűsítés csak akkor lehetséges, hogyha Törökország minden kritériumot figyelembe vesz és tiszteletben tart, és elismeri a ciprusi köztársaságot. Thank you very much, um, Chair. And... Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék a tervezethez. Jó ez a tervezet, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy egy két csapás irányú megközelítést alkalmazzunk. E, fontos, hogy az emberi jogokat e, e, betartsák, és a tárgyalások mellett másrészt ugye a vámonió frissítése is itt van témaként, amely mind a két félnek érdeke. Jelen pillanatban elavult a szabályozás. Ez tulajdonképpen a teljes csatlakozás felé tett lépés lenne, azonban most látjuk, hogy ez a közeljövőben nem nagyon lesz E, e, valószínűsíthető. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a Vámunió e, kísérletesedése ellenére nyilván az értékeknek fontos, hogy központi szerepe legyen a politikáinkban, kapcsolatainkban. Így tudjuk a gazdasági szerepünket hangsúlyozni. A szabályokon alapuló kereskedelem keretein belül világosá kell tennünk, milyen benchmarkokat, milyen normákat szeretnénk érvényes, érvényre juttatni, és az emberi jogok és az alapjogok e, e, e, teljes érvényezése mellett úgy gondolom, hogy a vámuniós tárgyalások folytatása nem ugyan azt jelenti, mint a tárgyalások befejezése, vagy lezárása, tehát semmiképpen nem szabad a tárgyalásokat megszüntetni minden estől Törökországgal. Ennek köszönöm. Három felszólaló kap még szót, López úr, Belda úr és Epidideios úr. López úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyors leszek. Szeretném támogatni azt a javaslatot, amelyet eh, kollégám készített, elsősorban azért, mert úgy gondolok, hogy ez az a perspektíva, amelyet Törökországgal kapcsolatban eh, képviselnünk kell. <clears throat> Nyilván eh, az elmúlt néhány hónapban különböző jelzéseket tettünk, például fontos kétségtelenül a gazdasági eh, kapcsolatrendszernek az említésére, ez rendkívül fontos a gazdasági eh, eh, politikai kapcsolatunk szempontjából. Ugyanígy azonban érvényesülni kell az emberi jogok kérdésének is, és ennek a kettőnek a kombinációja most egybeesik a 2010-re visszamenő, már elavult vám megállapodást is, Eh, de természetesen az emberi jogokra vonatkozó klauzulákkal, ahogy azt a eh, Pira kollégám is hangsúlyozta. Elnök, köszönöm szépen. Ez eh, Berder képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy mindig is következetesek voltunk, amikor ezekről a kapcsolatokról beszéltünk. Hát Törökország soha nem lesz az EU tagja szerintünk, de a Vámuniót el kell mélyíteni, és ha következetesek akarunk maradni, akkor ezt a tényt is fel kell említeni. Azonban a politikai fejlemények Törökországban tényleg ö, rendkívül rosszak, kapcsolatban állok ottani újságírókkal, az újságírók független formával, és rendkívül problematikus ez az egész helyzet. az emberi jogok és az alapvető jogok helyzetét, illetve hát Törökország igencsak messze van ezektől az értékektől, lehet itt mindenféle szólamokat hangoztatni, de a valóság nagyon messze van ettől, és szerintem ezt a helyzetet kezelnünk kell a jövőben. És végül úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az az elképzelés, mely szerint a Törökországgal kötött egyezmény közelebb tudná hozni Törökországot az EU-hoz vagy Törökországot úgymond lehorgonyozhatná az EU-ban. Hát ez inkább csak egy űrügy, és szerintem nem helyes módja az ügykezelésének. Nagyon jól tudjuk, hogy Törökország nem tartja tiszteletben az általa aláírt egyezményeket, mindig a saját érdekei szerint cselekszik, megsérti az EU-t. Hogyan lehetséges az, hogy Törökország ne ismerje el a ciprusi köztársaságot? Hogyan lehetséges az, hogy nem engedi be a ciprusi hajókat a kikötőjébe. Mi pedig az egyezmény korszerűsítéséről beszélünk itt. Ez azt jelenti, hogy egyfajta ajándékot nyújtunk át Törökországnak, de nem teszi ezt az országot rugalmasabbá, nem közelíti az EU-hoz, sőt, még inkább kész lesz a provokációra, és csak bátorítjuk Törökországot. Köszönöm szépen. Jelentéstévnek adnám meg a szót, hogyha van néhány zárományézése. Köszönöm szépen. Nagyon fontos hozzájárulást jelentenek az önök felszólalásai. Köszönöm szépen. Már egy képviselőtársamnak mondanám, hogy ez egy parlamenti kezdeményezés jelentés, amire véleményt adunk, az, hogy Azonban független attól, hogy a parlamentnek mi a véleménye, a bizottság valószínűleg megadja, vagy a tanács meg fogja adni a bizottságnak a mandátumot, hogy kezdje el a munkát. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, hogy a parlament megadja eh, a maga véleményét arról, hogy ezt a folyamatot hogy képzeli el. Én úgy gondolom, hogy, hogy akármilyen döntést hoznak is majd az egyetértési eljárás keretében, az vissza fog a parlament elé majd térni jóváhagyásra de úgy gondolom, hogy lehetőséget kidobnák az ablakon, hogyha a parlament nem mondaná el, mi a véleménye, amikor ezekről a tárgyalásokról van szó. Ami Ciprust illeti, mind az Európai Bizottság, mind az INTA jelentéstevő nevében, és ezt a érdemes az interjelentését olvasni, tehát az interjelentéstevő véleménye is egyértelműen az sorát hogyha aláírásra kerül ez az anyag, akkor teljes mértékben minden 28 tagállamra érvényesnek kell, hogy legyen beleértve Ciprust is természetesen. Sokan, az alelnök is föltek a figyelmet az emberi jogokra és az alapvető jogokra, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlament van az egyetlen intézmény, ahol az alapvető jogok és az emberi jogok a napirendünk élén van egy jelölt országgal, Törökországgal kapcsolatban, és a mostani tárgyalások nem arra szólnak, hogy ezt a megközelítést megváltoztassuk. De még ha most nem is beszélünk Törökország integrálásáról, nem szabad elfelejtenünk, realisztikusnak kell lennünk, hogy stratégiai partner, fontos partner, azaz valamiféle együttműködés ki kell alakítanunk, hiszen gazdaságilag össze vagyunk fonódva Törökországgal. Tehát használjuk ki ezt a lehetőséget arra, hogy több szabályt fogadjunk el, a vállalkozások, még a török vállalkozások is nagyon kritikusak a jelenlegi helyzetek kapcsolatban. Elvárják tőlünk, hogy alakítsunk új szabályokat, és használjuk ki a súlyunkat a, táj, a csatlakozási tárgyalások folyamatában, azzal együtt, hogy az Európai Parlament rendkívül kritikus, és ezért is nyitottam azzal, hogy foglalkozunk azzal a 12 kollégánkkal, akik nem például börtönben vannak Törökországban. Ez, ebben a szellemben dolgozok együtt a többi jelentéstevővel. Köszönöm. Köszönöm Káti Pirinek, mint jelentéstevőnek, mondja az elnök. Ezzel akkor lezárhatjuk ezt a vitát. Hogy emlékeztessem önöket arra, hogy a határidő módosítók benyújtására február 1 -e szerda este 6 óra az AFET szakbizottsági szavazás 28-án eh, zajlik le, február 28-án. Ezzel a következő napra pontra térünk rá. Közmeghallgatás a Nord Stream északi áramlat 2 eh, kérdéskére és ennek eh, kihatásai és következményei. Üdvözlöm a részvevőket, a geopolitikai következmények rendkívül fontosak, ennek a projektnek a létrehozása rendkívül sok embert érdekel és érint, és sokakat aggaszt. A képviselők közül és a tagállamok közül is természetesen különbözőek ezek az aggályok, jogilag, jogiak, környezetvédelmiak, gazdaságilag, geopolitikailag, ag, geopolitikaiak. E, jön a tanárülés alkalmával az energiabiztonsági politikánk volt a téma, és minden energia, energetikai politikát természetesen össze kell fésülni az Európai Unió energiabiztonsági stratégiájával. Fontos, hogy ezt a külügyi szakbizottság keretében tárgyaljuk meg, hiszen az energiapolitika a külügyi szolgálat honlokterében van, és nagyon sokszor itt a geopolitikai kérdések fölmerülnek természetesen. A projekt első napjaitól kezdve az Európai Bizottság mindig is hangsúlyozta eh, Sakovics, eh, Kanyete eh, és Juncker hangján, hogy mennyire fontos, hogy a Nord Stream 2 megvalósítása jelentős mértékben változtat Eh, az Európai Unió energia eh, térképén, azzal együtt, hogy új eh, földgáz forrásokat, szállítókat nem von be. Ezzel együtt az Európai Unió energiabiztonsága továbbra is kérdéses, ugyanígy a keleti partnereink biztonsága is kérdéses. Ezért három jól ismert, közismert, kiváló szakembert hívtunk meg, Andreas Goldhaut, a könyvelőközi kapcsolatok professzora, Eh, a Royal Harvard University Egyetemen Londonban, de a Harvardon, eh, a Harvard Belfasti központjában is eh, tevékenykedik, illetve a King's College orosz intézetének is tagja. De Young úr, a másik vendégünk, a geoekonomia professzora az EU energetikai külügyi kapcsolataival kapcsolatos végzettsége van Löwenből, és a Froningen Egyetemben is szerzett kvalifikációkat. Harmadik vendégünk pedig a keleti tanulmányok területén dolgozik ilyen pillanatban az Európai Unió gáz, földgáz piacaival, és ezeknek a külső biztonsági vonatkozására foglalkozik Közép- és Kelet-Európára helyezve a hangsúlyt. Szeretném mind a három szakértő vendégünket üdvözölni, és ami az időt illeti, körülbelül fél tizen kettőig van lehetőségünk meghallgatni a szakértőket, és utána körülbelül 12 óra 15 percig tudunk kérdésekkel, válaszokkal folytatni a programot, majd legkésőbb 12.30-kor lezárjuk az ülést. Tehát kb. 15 perce van minden képvis minden vendégnek. <clears throat> Nem tudom, hogy ki szeretne kezdeni, Godhá úr. Akkor megadnám a szót újra, és akkor köszönöm, újra üdvözlöm Önöket a külügyi szakbizottság előtt. Köszönöm szépen. Elnök, jó, az így, hogy a, a, az egyik képviselő kérte, hogy a vendégeink az elnöki asztalon, asztalnál fogjanak a helyet, innen kiváló a panoráma. És úgyis csak barádi arcokat e, fog látni senki, nem temetkezik az ipad úgyse. Erre még sose volt példa. Tehát akkor üdvözlöm az elnöki asztalnál, és látja, milyen szép a kilátás innen. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazi megtiszteltés számomra, nem csak az, hogy engem meghívtak erre az ülésre, ez elé, a fontos szakbizottság elé, hanem hogy meg, nagy megtiszteltetés számomra, hogy e, e, itt lehetek e, ennek a teremnek a tevékenységét, leginkább tévében szoktam nézni, és hát most én is a, benne vagyok a tévében. Nos, a Nord Stream 2-ről gondolja azt, hogy ez egy rossz bot az EU-nak. Ez egy rossz megállapodás Európa számára. Rendben. Ki az, aki azt mondja, hogy ez a gazdasági okokból rossz bot? És ki gondolja azt, hogy politikai szempontokból rossz, rossz Nos, úgy gondolom, Nézem, hogy tudok-e a kütyüvel léptetni. Valami oknál fogva nem működik. Egy pillanat türelmet kérek. Tudna segíteni? Köszönöm. Nos, ennek a szakbizottságnak a véleménye világosan mutatja, tükrözi, hogy a közvita hol tart. Joe Biden, aki Eh, az USA volt alelnöke, eh, rossz üzletnek tartotta a Nord Stream 2-t, nem csak politikai értelemben, úgy tűnik, hogy nem működik ez a távrányító. So it was meant, it was meant to be... Tehát ez egy gazdasági nyilatkozatnak is tekinthető. Elnézést, más kellett volna nyomnom. Nos, ahogy elnök úr rámutatott, az Európai Bizottság legfelsőbb vezetőinek is van negatív véleménye a Nord Stream 2-vel kapcsolatban. Sokan a geopolitikai következményekről beszélnek, és ezen kívül sokan beszéltek és vitatták is az ügyletnek a jogi oldalát, és hogy milyen mértékig vonatkozik a Nord Stream 2-re az EU-s energetikai törvények sora. Arra kértek, hogy beszéljek mindenek a gazdaság vonalkozásairól, és aztán majd még kitérnék a jogi oldalára is a projektnek, és a geopolitikát pedig ráhagynám a többi kollégámra. De először beszéljünk arról, hogy miről is szól a projekt. Nyilván mindenki ismeri a Nord Stream 2-t összességében. Ez egy meglévő 55 PCMS csővezetéket dupláz meg, ezzel 110 PCM-nyi gáz tud beérkezni az Európai Unió. És Sorry, ezt a Gazprom építette 2016. decemberig, amikor addig őt különböző Európai Uniós tagállam is részt vett ebben. Ez azonban akkor megváltozott. Um, and now... Most pedig a Gazprom folytatja, és ugye mondanunk sem kell, hogy megépíti ezt, folytatja a projektet, a vezetékek elkészülnek, hogyha nyomon követték a moszkvai kijelentéseket, ez most a jelenlegi állás. Mit jelent majd a gázpiacokra nézve a, mindez? Gyakorlatilag egy jó gondolat lehet megvizsgálni azt, hogy mit tett az északi áramlat egy. Gyakorlatilag megváltoztatta az európai gázpiacok működését. Amit itt felvázoltam, az a gáz áramlása Európában. Gas flows. És lényegében nyugatról eh, áramlik eh, keletre eh, a gáz lefelé tulajdonképpen, délirányba Ukrajna felé. Ugyanakkor ez a barna vonal, az pedig a Nord Stream ezen a grafikonon. Tehát az északi áramlat csökkentette Ukrajnán keresztül menő gázáramlást, a Gazprom ezt is szerette volna elérni, és tulajdonképpen ez a célja az Észak-Áramlat nek is, hogy kikerülje Ukrajnát, mint tranzitországot 2019-ben, amikor a két utolsó ukrán-orosz megállapodás lejár. Ugyanakkor abban a pillanatban, hogy a Nord Stream 2, az északi áramlat 2 elért a balti tengerig, hirtelen versenyezni kezdett a norvégiai és egyéb földgázzal is, és egy rendkívül egyre, egyre nagyobb versenyen jellemezhető helyzet alakult ki, amelyet több, amelyet például az Európai Unió harmadik energiacsomaga is sarkalt, a Gazprom gáz tulajdonképpen hirtelen más gázforrásokkal kezdett versenyezni, és valójában e, az Ukrajnán keresztül érkező gázzal is felvette a versenyt. Azaz hirtelen a Csehország, Szlovákia és Ukrajna is egyre inkább a nyugat irányból vásárolt gázt, és nem kelet irányból, mert nyugatról olcsóbb volt a gáz mert ez a, a, a hubon keresztül, a központon, az orosz központon keresztül rendelték, és nem közvetlen keletről. Tehát ugyanakkor, ugyanakkor olcsóban vették meg nyugaton keresztül a, ugyanazokat a gázmolekulákat, mint amelyeket Oroszország közvetlenül keletről is eljutatott volna Ukrajnába több pénzért. Tehát a nemzeti gázpiacok összekapcsolására került sor, és elég nagy csővezetéki kapacitásokat biztosítottunk a közép- és kelet-európai piacok és a nyugat-európai piacok között, és hirtelen a kelet-európai piacok egyre inkább kezdtek beintegrálódni a nyugat-európai elosztó központokba, Baumgartenben és egyéb helyeken, és ennek volt árhatása is Kelet-Európára egy kollégám erre hivatkozott úgy, mint, mint az nem előre átgondolt következmények törvénye. Oroszország el akarta kerülni Ukrajnát, és most olcsóban szállt Ukrajnának Nyugat-Európán keresztül, mint korábban. De nem csak a gáz versenyez a gázzal, hanem egyszerűen az is, hogy van több választás van. Hogy, hogy nyugatra olcsóbb gázat, gáz lehet vásárolni. És ennek kihatása lesz az Oroszországból, Kelet-Európába érkező gázárval is. És érdekes módon ezek az árak elkezdtek közelíteni egymáshoz, és csökkentek. Ami azt jelenti, hogy közép európában a kereskedők lehetőséget láttak, és ki is használtak lehetőséget arra, hogy lényegében, ha már olcsóban tudnak nyugatra gázt venni, akkor ennek alapján tárgyalják újra az oroszok száktól való közvetlen beszerzést. Ez, ez mindenféleképpen jó, mert egyrészt több az opció, másrészt pedig a felhasználók olcsóbb gázhoz jutnak. De menjünk tovább. Itt van ugye az Európai Unió energia, energetikai törvénykezésének teljes korpusza, ami az északi áramlat 1-2-t, az orosz gázt, az egész Európai Unió földgázpiacot érinti. A kérdés az, hogy az északi áramlat 2 mennyire tartozik ennek az EU-s joganyagnak a hatája alá ideértve a 90-es évektől elfogadott néhány energiacsomagot is. Hogyha követjük a nyilvános vitákat, az az elképzelés általában, hogy a Gazprom és mindenki más, aki az európai piacon játszik, EU-s törvények szerint kell, hogy játszon, és ez igaz az észak kettőre is. De úgy gondolom, hogy a helyzet nem ennyire egyértelmű. A Nord Stream 2 egy offshore csővezeték, amelyet általában nem az Európai Unió szabályai vonatkoznak rá, hanem az úgynevezett Junklos és a nemzetközi kormányközi megállapodások, amelyek jellemző módon az offshore csővezetékekre vonatkoznak, biztonsági, viszmajor, kormányzás és egyéb kérdésekben. Tehát például a földközi tengeri eh, eh, eh, libiai, algériai és egyéb gázt importáló csővezetékekre se vonatkozik az EU energetikai rendszere. A norvégiai gázra vonatkozik ez a rendszer. a e Norvégia nem tagja az EU-nak, ugyanakkor az Európai Gazdasági Térségnek tagja. Tehát nagyon nehéz itt amellett érvelni, hogy az északi áramlat kettő Eh, a, a mindenféleképpen az Európai Uniós eh, jog hatája alá tartozik, eh, még hogyha ez sikerülne, akkor is fölmerül a kérdés, hogy milyen csővezetkről beszélünk, ez egy interkonnektor, ami a 34-es cikk értelmében két EU-s piacot köt össze. Úgy gondolom, hogy ez a központi kérdés, mert az Európai Unió nem feltétlenül az EU tagja, vagy pedig offshore csőzetekre beszélünk, amely a piacról hoz, a, a szállítható hozzá az Európai Uniós piacokra a gázt. Nos, ez is problémás, mert ugye itt most pontosan erről van szó, és úgy gondolom, hogy nehéz e, érvelni, hogy ez akár egy interkonnektor összekapcsolódó csőzeték lenne, de azt mondhatnánk, hogy ez egy upstream pipeline, tehát ezen keresztül érkezik a forrástól a gáz az Európai Uniós piacokra. Németország, Dánia, Svédország, Finnország érintett ebben a kérdésben, de eléggé bizonytalan mindennek a megalapozottsága. Hogyha megnézzük azt, hogy ugye Európában hiába érkezik meg a csővezeték, hogyha onnan nem osztják el Európában. Az északi áramlat egy e, Németországban e, ér véget, ott az opál csővezeték e, osztja el a gázt, amelyet nagyon sok fontos jogi vita övez. Jelen pillanatban 50%-os kapacitás kihasználási plafon érvényesül, a TPA keretein belül a bizottság és a Gazprom közötti megalapodás érdekében. A Gazprom próbálja ezt 80%-ra fölimádkozni, ehhez azonban egészen más követelményeket kell teljesítenie, és a tárgyalások nem értek sikert, mert a, a, a Lengyelország és a lengyel gázszabályozási rendszer ellenezte ezt. Tehát a Nord Stream, az északi áramlat egy esetében az Opal teljes, nem működik teljes kapacitással, és emiatt a Nord Stream egy sem, az északi áramlat egy sem tud teljes kapacitással működni. Hogyha a kettes megvalósul, akkor ez nem az Opál, hanem az Opál Plus csővezetéket kerül elosztásra az Európai Unión belül. Ezt azonban egy független egy tanúsított, független csővezeték üzemeltető fogja irányítani, ahol az értékesítés és a termelés szétválik. Ha meg elolvassuk a harmadik energiacsomagot, azt látjuk, hogy valószínűleg ez az Európai Uniós jog hatája alatt fog működni, és annak megfelelő módon annak szabályát betartva. Tehát itt eléggé széles az értelmezési mozgástér. De úgy gondolom, hogy az veszélyes lenne, ha túlságosan sokat babrálunk azzal, hogy, hogy hogyan is értelmezzük a törvényeket, főleg, hogyha ezt átpolitizáljuk és zsalázgatunk belőle, hiszen a jogalkotásnak az a lényege, hogy egységes rendszert hozzon létre, nem lehet a jó molekulákat elválasztani a rossz molekulától, pontosabban ezt meg lehetne ezt tenni, de ettől kezdve ettől kezdve elnézést, hogy így fogalmazok, de tramposítjuk az érvelésünket, mert azt mondjuk, hogy hát nézzék meg, A jó, B nem jó, kész. Úgy gondolom, hogy a szabályozó hatóság, a bizottság politizálás nélkül kellene, hogy egységes lehetőségeket biztosítson minden Európai Uniós piacon működő gázszolgáltatónak, gázszállítónak, csőzeték üzemeltetőnek és így tovább. Nos, nagyon sokan beszélnek arról, hogy az északi áramlat kettővel Orosz, Ukrajna milyen pénzeket veszítene el, és valóban ugyanakkor nézzük meg, hogy milyen hasznot hozott neki a gázáram, gázárak csökkenése néhány év alatt. Hogyha itt megnézzük a 2015-ös számokat, és beszorozzuk azzal a 16 PCMS kapacitással, ami 2015-ben jellemző volt Ukrajna gáz behozatalára Oroszországból közvetlenül, akkor itt 1,1 milliárd dolláros összegről beszélünk. Ez nem pótolja azt a 2 milliárd dos összeget, amelyet Ukrajna elveszít. Ugyanakkor érdekes dolog történik, mert ez a gazdaságba folyik be, és nem az állami költségvetésbe. Azaz ez a megtakarítás, ez a fogyasztóknak, a társadalomnak lesz hasznos, és nem közvetlenül a kormánynak. És négy, még néhány felvetés. Először is az észak államnál kettő gazdasági és jogi szempontból lehet, hogy nem lesz különösképpen problémás, jelent fogyasztói előnyt, még ha politikai problémák felismerülnek. Ehhez azonban fontos az, hogy legyen egy kellően erős verseny, verseny felügyeleti szervezet, nem lehet ugyanezt a molekulát versenyeztetni. Ezen kívül úgy gondolom, hogy ha az orosz gáz esetében ugye nagyon fontos vita az, hogy a biztonsági kérdéseket megvitassuk, és ezt nem is szabad a szőnyeg alá Ugyanakkor hogyha az orosz gáznál ezt túlságosan túlhangsúlyozzuk, akkor ezzel politikai szempontból kell foglalkozni, nem a meglévő szabályozásoknak a stratégiai eh, megalapozottságú eh, hajlítgatásával, mazsolázásával, szelektív alkalmazásával. Ez lenne a fő üzenetem. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Goltaw. Köszönöm szépen Goldhau úrnak ezt az első prezentációt, a következő szakértőnk pedig Sibren Jung Jong, Hollandiából. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönöm, hogy meghívást kaptam. Három dolgot szeretnék megvilágítani. Először is azt, hogy az északi áramlat kettő milyen mértékben tekintető egy kereskedelmi projektnek, és van számos geopolitikai, biztonsági vonatkozású megfontolás is, amelyről szeretnék beszélni, majd végén a geostratégiai dimenzióról szeretnék beszélni a török áramlat kapcsán is. A lengyel versenyhatóság döntését kollégám már említette, de azt hiszem, hogy egyetérthetünk abban, hogy üzleti szempontból figyelemre méltó, hogy mindig túlzott beruházásokat eszközlünk a foszilis üzemanyagokba, illetve a csővezetékekbe. Az LNG használata mellett, ugyanakkor az is hosszú távú célunk, hogy a megújuló energiaforrásokba és az ezzel kapcsolatos infrastruktúrára többet fordítsuk. A lengyel versenyhatóság döntését követően a Gazprom partnerei úgy döntöttek, hogy együtt hozzák létre ezt a vezetéket. Az összes érintett vállalat ugyanígy a földgáz szállításban is aktív, de úgy tűnik, hogy a jelenlegi kontextusban a Gazprom maga fejlesztette ki a vezetéket. Az irányelv 9. bekezdésének egyes pontja rendelkezik erről, tehát így a Gazprom az egyetlen tulajdonos még mindig olyan helyzetben lesz, hogy nem kell eleget tenni ennek a rendelkezésnek. Érdekes, hogy amióta a Gazprom úgy döntött, hogy egyedül fejlesztik ezt a projektet, a német kormány által alkalmazott nyelvezet egy kicsit megváltozott. Most azzal érvelnek, hogy ez egy magánprojekt, bármit is jelentsen ez, pusztán magánvállalkozás vezeti, irányítja mindenféle politikai támogatás nélkül, ami egy kicsit megzavaró. A német politikusok továbbra is aktívan lobbiznak az északi áramlat kettő mellett, egyes politikusok, valóban igen, és a Rigai Biztonsági Konferencia 2016-ban is erről tanúskodott, amikor Christian Schmidt miniszter azt mondta, hogy ez egy magánprojekt, és ami említésre méltó, az az, hogy ha megnézzük az orosz hadsereg szerepét Ukrajnában, ezt úgy tűnik, hogy teljesen leválasztották az északi áramlat kettőről. Ez pedig azért is figyelemre méltó, mert figyelembe kell vennünk, hogy itt egy állami vállalatról van szó. Az is érdekes, hogy egyes német képviselők azt nyilatkozták, hogy 2019 után az ukrán tranzit biztosított lesz, de a Gazprom nyilatkozataiból nem vonhatunk le ilyen következtetést és a Gazprom lépéseiből sem. Áttérve a geopolitikai és biztonsági kérdésekre, szeretném hangsúlyozni Svédország egy tagállam szerepét. Svédország önmagában véve nem igazán aggódik az ellátás, az energiállátása miatt. Itt sokkal inkább egyéb biztonsági megfontolásokról van szó, arról, hogy mit jelent, milyen kézzelfogható következményei lesznek, hogyha az északi áramlat érinti Svédország területét. A svéd kormány szélesebb kontextusba helyezve elemzi a helyzetet. Itt ugye Oroszország egy olyan ország, amely fenyegetést jelenthet katonai szempontból a balti térségre, Svédország pedig, amely nem NATO tag, jogal aggódik emiatt. Ami jól szemlélteti ezt, az az, hogy Svédország területe stratégiai fontosságú az orosz hadsereg számára is, és ezt megerősítik olyan jelentések is, amelyek egyre nagyobb számban jelennek meg, és arról tanúskodnak, hogy folyik az orosz hírszerzési tevékenység Svédország területén, például Gotland szigetén. A közelmúltban Egyre több jelentés készült arról, hogy orosz ügynökök megkörnyékeznek a szigetre érkező turistákat, illetve katonai személyzetet a feladataikról, arról, hogy mit tesznek ott, és az ilyen esetek száma növekedett, miután a svéd hadsereg főparancsnoka úgy döntött, hogy a szigetre kiterjeszti a hadsereg állandó jelenlétét fél évvel a tervezetnél korábban. Tavaly Gotland az Északi Áramlat 2 konzorciumnak megtagadta a jelenlétet a szigeten, ugyanis egy kikötőt akartak leasingelni. Voltak egyéb tervek is, az északi áramlat 2 egy kikötőt szeretett volna használni, a, kérdést, a döntést ezzel kapcsolatban elnapolták, de a hatóságok megvitatták ezt a kérdést, és ha jól értesültem ma reggel, akkor a svéd kormány, noha még mindig azt állítja, hogy vannak komoly biztonsági aggályai, ezeket továbbra is hangoztatja, a döntést a helyi hatóságokra bízza. A helyi hatóságok arra számíthatunk, hogy megadják a kikötőz való hozzáférést az északi áramlat 2 számára. Mindkét helyszín stratégiai fontosságú. A kémkedés meg erősödése, olyas valami, amire számítani lehet Svédországban. A svéd kormány is elismerte már ezt Éppen ezért a biztonsági intézkedéseiket ezeken, ezeken a területeken megerősítik, hiszen számítanak ilyen, ilyesmire. Arra is ki kell térnünk, hogy amikor az infrastruktúrát kiépítik, és szeretnék a svéd litván elektromos áram összekötőre kitérni. Annak idején komolyan akadályozták az orosz, az orosz flotta, az orosz balti tengeri flotta akadályozta ennek az elosztó központnak a megépítését. Nem csak, hogy figyelmen kívül hagyták Litvánia szuverenitását, területi integritását, hanem ez azt is bizonyítja, hogy Litvánia kizárólagos gazdasági térségére még mindig számot tart Moszkva, befolyásos vezetének tartja. Amit szeretnék megemlíteni az előző ponttal kapcsolatban, amit ugye az északi áramlat kereskedelmi jellegéről mondtam, hogyha figyelembe vesszük az útvonalat, némileg meglepő, hogy Kaliningrád gyakorlatilag nem játszik szerepet, az ottani kikötői létesítményt nem használják. Miért? Üzleti szempontból felmerül, hogy ha figyelembe vesszük a tároló költségeket, illetve a munka költségeket, akkor miért pont Svédországot választják? És ez illeszkedik az orosz kormány tervébe. Erre szeretném mozdítani a helyi termelést, tehát piaci szempontból ez logikusnak tűnne, akkor az ember miért, sem, miért, miért nem ezt a megoldást választja, hogyha itt egy pusztán kereskedelmi vállalkozásról van szó. Áttérve Németországra. Németország az, azt a vezetéket úgy tekinti, hogy ezáltal az energiállátási problémáit orvosolni tudja. Miután ugye az energetikai átállásról megszületett Németországban a döntés. Egyes német eh, jogalkotók számára felfoghatatlan, hogy eh, Oroszország a gáz eh, szállítási rendszerét stratégiai eszközként használja fel, hogy Németországra politikai vagy gazdasági nyomást gyakoroljon, de az, hogy ez sohasem történt meg, még nem jelenti azt, hogy ez elképzelhetetlen lenne. Miután Berlin az EU-ban vezető szerepet ért el számos politikai területen Oroszország felé. Nyilván a Kreml számít, számításaiban, a Kreml számításaiban ez is szerepet játszott, ugyanis így talán Oroszország elérheti a szankciók felfüggesztését, illetve egyéb célokat. Miután Németország a NATO litvániai jelenléte szempontjából is fontos. Úgy tűnik, hogy minden eszközt megragad Oroszország a balti térségben a stratégiai céljának elérése véget. Lezárásképpen szeretnék bizonyos geostratégiai játszmákra utalni. Az egyik dolog az, hogyha megnézzük Kelet-Közép-Európát, és itt nem értek egyet kollégám értékelésével. Ha megnézzük a tárgyaló álláspontot, illetve ezen tagállamok alkupozícióját, akkor azt kell mondjuk, hogy az északi áramlat 2 gyakorlatilag komolyabb geostratégiai bizonytalanságot jelent majd például Szlovákia, Ukrajna vagy Lengyelország esetében. Az ő alkupozíciójuk romlani fog Oroszország irányába és hogyha nem pusztán a vezetéket nézzük, hanem figyelembe veszük azt is, hogy a török vezeték is épül, akkor a helyzet elég érdekes. Ha megnézzük a török áramlat kiépítésének terveit, mind a két része több mint 15 milliárd köbméternyi importkapacitással rendelkezik. Ugye jelenleg Ukrajnán, Moldován és más országokon keresztül vonul a vezeték, tehát új kapacitás gyakorlatilag nem alakul ki, az egyiket helyettesítik a másikkal. Törökország egy olyan piac, ahol a gázkereslet egyre növekszik, tehát üzleti szempontból logikusnak tűnik Törökország felé kiépíteni a vezetéket. Ugyanakkor felmerül egy másik kérdés, hogy a Gazprom miért nem tette meg ezt korábban, hiszen a déli áramlat 63 milliárd köb méternyi kapacitással rendelkezett volna. Tehát 15,75 milliárd Törökország számára. Törökország esetében ez nem szükséges, ennek egy része igen, de nem az egész, ami egy töbletet jelent. Most képzeljük el azt, hogy van egy 8 milliárd köbméternyi töblet, Felmerül a kérdés, hogy ez a gáz merre halad. Dél-Kelet-Európába, Görögországba, vagy a balkáni országokba, vagy egyáltalán ebbe a térségbe. Ez önmagában a Gazprom számára nem elég vonzó, hiszen ez nem egy kulcsfontosságú piac. Németország a főpiac, Olaszország lenne a második piac, tehát valószínűleg a célállomás Olaszország. A kérdés csak az, hogy hogy jutna el oda. Egy új vezetéket építenek majd ezen a területen, amelyet meg kell osztani hiszen itt ugye kapcsolódik a harmadik piacokhoz, ez nem valószínű. Ha megnézzük azt, hogy a korábbi projekteket hogyan kezelte a Gazprom, valószínűleg nem erre törekszik most. Sokkal valószínűbb az az, hogy az olasz, török, görög interkonnektor a célpontjuk, amelynek kb. 8 milliárd a kapacitása. Ezáltal a Gazprom egy útvonalat nyerne Olaszország felé, ami esetében 25 évre a TPA követelmények nem érvényesülnének. Tehát a transadriai vezeték, amely Azerbajdzsán felől Délkelet-Európába 10 milliárd köbmétert szállít, ezt ki lehet bővíteni 20 milliárdra. És úgy tűnik, hogy itt folyik a játszma azzal kapcsolatban, hogy ki jut el először Olaszországba hosszú távon ugye Azerbajdzsán felől, és talán Irán felől is nagyobb energiamennyiség szállítható. Úgy tűnik tehát, hogy ez az a stratégia, amelyet most Dél-Kelet-Európában követ a Gazprom. Következésképpen szeretném elmondani, hogy az energia Unió szempontjából gyakorlatilag nagyon kevés az olyan pont, amelyen, amelynek megfelel a, a, a vezeték, hogyha az EU támogatja az Északi Áramlat 2 projektet, és a figyelembe vesszük, hogy a Gazprom export modellje, illetve piaci erőfölénye az elmúlt évek során egyre növekedett, és most komoly nyomás nehezedik rájuk más termelők, mint a Novatek részéről, tehát a hazai piacon is egyre nagyobb nyomásnak van kitéve Ugyanakkor nagyon komoly beruházások következtek be az európai piacok felé. Tehát ha ez a projekt sikerül, akkor Oroszországban is csökkenthetik a nyomást, és megtörhetik a Gazprom monopólium helyzetét, ha versenyt szeretnénk. Azt hiszem, hogy nem szeretnénk egy olyan helyzetet, amely ebbe az irányba mutatna majd. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy betartotta az időt. Most pedig eh, az utolsó szakértőnk, Loszkott Strahota asszony következik 15 percben. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretném én is eh, a saját prezentációmat elindítani. Nagy megtiszteltetés hogy megjelenhetek önök előtt és felszólalhatok, ez mindig nagy öröm számomra. Nos, én is az északi áramlat kettőről szeretnék beszélni. Néhány ö, ö, diát átugrunk, már ismerik a projektnek a részleteit, azt is, hogy hogyan indult a végrehajtás, a megvalósítás, és arról is hallottak, hogy milyen kihívásokat jelent, milyen problémába futott bele ez a projekt, hogy a korábbi együttműködési modellt a Gazprom és európai partnerei között a tárgyaljuk újra, és ez hogyan hagy ki a finanszírozás lehetőségeire de a legnagyobb kihívás természetesen az Európai Unión belül jelentkezik, ez az Európai Uniós törvények alkalmazása, alkalmazhatósága az észak 2 re és hogyha az Európai Unió nem szabályozza ezt, annak milyen kiadásai lennének. <clears throat> Ezen kívül tudják, hogy az észak 2 nagyon sajátos környezetben valósul meg, de a politikai környezet is fontos, szerintem az idő nagyon fontos tényező, hiszen ez az orosz-ukrán konfliktus után indult a projekt tulajdonképpen nagyon feszült ö, ö, időkben, ami az orosz kapcsolatokat jelent, illeti ideértve a biztonsági hívásokat is, a balti tengeri eh, biztonsági hívásokat is. És ami az én szempontomból a legfontosabb, az Európai Uniós belső kihívások és a Brexit fényében, és a Brexit csak az egyik a kihívások közül. Érdemes elgondolni, hogy a projektnek mi lehet a kihatása. Az észak 2 már most is kihat a helyzetre Európában, és az egyik legfontosabb kihatása az, hogy vitákat gerjeszt. Nagyjából két nagy iskola létezik, az egyik, akik támogatják a projektet, és ezek tulajdonképpen az én kollégáimnak az előadásaiban is tükröződnek. Ezek eh, kereskedelmi projektnek látják az északi áramlat kettőt, a fenntarthatóságával foglalkoznak, a biztonságával, az orosz gázt eh, eh, alapvető fontosságúnak gondolják az, az ellátás biztonság szempontjából, és úgy gondolják, hogy lehet, hogy az orosz gáz lenne a legolcsóbb is, és hogy az orosz partnerkel való együttműködés feltétlenül konkrét eh, hasznot hoz az együttműködőknek. Eh, ezek az érintettek, akik így gondolják, ők általában eh, az orosz kapcsolatok normalizálását vagy megresítését szorgalmazzák. Viszont van az Európai Unión az érintetteknek egy második csoportja is, akik elsősorban politikai jellegű projektnek látják ezt. Ők rövid és középtávú ellátási kockázatokra helyezik a hangsúlyt, látják, hogy valós kockázata van annak, hogy a, a, az energiállátási biztonságunk romlik. Az orosz gázt diversifikáló tényezőnek látják ugyan, de bizonytalanságot is látnak benne. Azon kívül a médiumokból az ember tudja, hogy ez a szállítás adott esetben drága tud lenni, és nem megfelelőképpen árazott Európában, különösen akkor követhetett be ez, hogyha az oroszok Gazprom monopól helyzetbe kerül. Ezek a kritikus hangok általában óvatosak szoktak lenni, amikor a gáz kapcsolatok megerősítéséről beszélünk Oroszországgal. És néha itt például olyan politikai feltételeket szabnak, mint Ukrajna helyzetének rendezése, és így tovább. Tehát látjuk, hogy Európa rendkívül megosztott, amikor az északi áramlat kettőre beszélünk. A kék területek azok, amelyekben a legtöbb szereplő a csőzetik mellett van, a sárgák azok, amelyek mellett, amelyekben inkább az ellenkezés az erős, de vannak olyan országok, amelyek nem nagyon ö, látják még világosan, hogy mi lesz az eredménye az Észak-Irland 2-nek. Hezitálnak, vagy látnak ö, pozitívumokat és negatívumokat is. Ilyen például Csehország, ö, aki nem tudja eldönteni, hogy a gazdasági előnyök vagy a biztonsági hívások közül melyiket tud együtt élni, melyiket szeretné élvezni, és vannak olyan országok, amelyek fehérrel szerepelnek itt, amelyekre nem nagyon hat ki ez az egész kérdés, vagy amelyek úgy döntöttek, hogy semlegesek maradnak, mert érzékeny a kérdéskör. Tehát az iszak állat kettő már most is megosztja az Európai Uniót, és egyre nagyobb, jobban elmélyül a megosztottság, és ez egyre gyengíti az Európai Uniót, amely különösen most fontos, amikor meglehetősen törékeny a helyzete az Európai Uniónak, mind külkapcsolataiban, mind házon belül. És a vita gyakorlatilag a, ennél nagyobb témát jelentő vitákba ágyazódik be. Az Európai Uniós ellátás biztonság kérdése az Európai Unió orosz gázkapcsolatainak mélysége, fontossága, a már meglévő kapcsolatok szerepe a gazdasági és politikai kapcsolatok erősítésében. Nos, hogyha megnézzük a gázpiacokat, ugye itt már ismerjük a történet nagy részét. Erősödik Németország szerepe az EU-s Eh, gázrendszeren belül, és a Gazprom szerepe is erősödik a német piacon belül. Nem tudom, hogy tudják, de 2016-ban a gáz eh, szállítás 10%-a növekedett Oroszországból Németországba, ami azt jelenti, hogy ez a német fogyasztás több mint 50%-át gáz, orosz, orosz gáz tette ki. Azonban itt vannak regionális eh, gázpiacok is, ahol növekedni fog a forgalom, a tárolás, a kereskedelem volumene, a szállítási volumen, és ez valószínűleg a Gazprom piaci szerepének erősödéséhez vezet, nem csak Németországban, hanem regionális gázpiacokon is az Európai Unión belül. További növekedést hozhat a Nord Stream, az Észak 2, abban is, hogy a teljes energia mixből az Európai Unión belül mekkora arányt tesz ki az oroszok által szállított gáz. Látjuk ennek a növekedését 1973-tól 2016-ig. Az előzetes számítás szerint a legutóbbi év növekedése is 3% körül volt, tehát eh, tulajdonképpen ez csökkentheti különösen Észak és Kelet, tehát Kelet és Dél-Európában az energia mixben az energia függetlenségünket. És ez tulajdonképpen oda vezethetett Közép- és Kelet-Európában, magasabb szintű lesz a gáz transzpozíció, és hát bizony fölmer, hogy az Európai Bizottság hogyan ítéli meg a trösztellenes eljárások kontextusában az oroszok megnövekedett szerepét ennek a térségnek a gázzal való ellátásában. Emellett természetesen az Európai Unió külső gáz eh, kapcsolatait is befolyásolja. Eh, mindannyian tudják, hogy a Nord Stream 2, az északi áramlat 2 a Gazprom kommunikáció szerint eh, azt célozza, hogy az ukrajnán keresztül menő tranzit csökkenjen. Ez jelentős jövedelem kiesés jelent Ukrajna számára és csökkenne Ukrajna szerepe az európai eh, gázpiacon. Ez azt jelenti, hogy eh, valóban a, az észak állat kettő meggyöngítheti Ukrajnát legalább rövid távon, azonban fontos, hogy erre mikor kerül sor, hiszen ilyen pillanatban lényegében de facto eh, háborús helyzetben áll Oroszországgal, ami Ukrajna tárgyaló erejét alkóképességét legalább ezen a szinten jelentősen megcsök, megkurtítaná, meggyönkíteni Oroszországra szemben. Ezen kívül az EU-s szerepvállalók is azt tapasztalnák, hogy az, orosz, hogy az Európai Uniós gázellátási biztonság is gyengülne, Azaz az EU-ukrán viszonyt is meggyengíteni ez a rendszer, és kevésbé lenne hitelképes az Európai Unió Ukrajna szemében, hiszen kevésbé lenne fontos Ukrajna az Európai Unió bizonyos gázpiacai és tagállamai számára. Ez mindenképp veszteség lenne. Ez tulajdonképpen az általános Európai Uniós politikai célkitűzések megvalósíthatása is kérdésessé válna. Nyilván az Oroszországa való kapcsolat már most is feszült. Van Oroszországa szemben egy szankciós rezsim. És az EU-nak, hogy a 2014 óta célja a beszerzési források diversifikálása, hogy több lábon tudjunk állni energiaügyben. Ugyanakkor e, igazándiból azt látjuk, hogy az orosz gázexport e, nem mutatja azt, hogy a problémát tükrözöttek volna a gázárban. E, úgyhogy összefoglalva az északjárlát kettő alááshatja az Európai Energia Unió több céljának megvalósíthatóságát. Ilyen célok lennének ugye a beszerzési források diversifikálása, az, erő, az EU-s tagállamok közötti együttműködés megerősítése, eh, az az elv, hogy legalább három független eh, beszerzési forrással legyen működőképes eh, kapcsolat és összeköttetés, ahogy ezt Sefcsovics biztos úr is hangsúlyozta az EU tagállamok közötti megerősített együttműködés is nehezebbé válna így, illetve az eu politikák e, kohéziójának javítása Oroszországgal szemben ugyancsak e, hátrányokat szenvedne. De itt van az Ukrajnával való e, energia közösség kérdése is. Tehát jelen pillanatban kérdéseket vett föl az észak kettő tehát világos, hogy politikai következményei vannak. E, kérdés, hogy mi legyen a gázpiacok e, kapcsolata az energiapolitikával. Itt a lehető legjobb, de nem ideális helyzetet kell törekedni megvalósítani. E, itt a Brexit egyfajta dezintegrációt jelent, és a szereplők nyilván opportunista módon viselkednek majd. Itt át kell gondolni, az Európai Unió milyen szerepet tud vállalni. Ezen kívül ugye az észak 2 az Európai Uniós tagállamok közös céljait, közös érdekeit is e, e, érinti, és tulajdonképpen a döntés előtti tárgyalás e, sok fontosak, mert ezeket a közös érdekeket és közös célokat újra lehetne gondolni és persze felmerül az Európai Unió egységének kérdése, és hogy hogy lehet ezt biztosítani akkor, amikor egyre nagyobbak a különbségek, az, a véleményeltérések. El tudjuk-e mélyíteni egymás megértését egy javított, továbbfejlesztett kooperációra is szolidaritással tudunk-e hangsúlyt helyezni? Köszönöm szépen a három szakértőnek a felszólalását. Most pedig megnyitjuk a vitát. Az első kollégák, akik jelentkeztek, Tune Kelem, majd Bálcitis képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a vendégeinknek megköszönni a nagyon érdekes és hasznos előadásokat. Azt hiszem, hogy eh, amit nem eh, hagyhatunk figyelmen kívül, az a kontextus, nem tehetünk úgy, mintha az Északjáramlat 2 egy eh, magán kezdeményezés lenne. Miután meghallgattam az előadásokat, az a benyomásom, hogy a politikusok gyakran úgy teszünk, mintha nem látnánk és nem tudnánk felmérni a helyzetet. Politikusként azonban nem fókuszálhatunk mindössze a jogi vagy gazdasági aspektusokra. Úgy vélem, hogy a helyzet egészét kell átlátnunk, éppen ezért Strachota asszony köszönöm, hogy felhívta a figyelmet erre, és megfogalmazta ezt a kérést, egységre, egységes megközelítésre van szükségünk. Ugyanis néhány évvel ezelőtt, amikor mindez elkezdődött, emlékszem, hogy a német kancellár gyakorlatilag lesöpörte ezt az asztalról, mondván, hogy ez pusztán egy magánjellegű kezdeményezés, amelybe az állam nem avatkozhat bele. Most azonban egyértelmű, hogy a Gazprommal van dolgunk, amely mindig is az orosz külpolitika fő eszköze volt, és ez nagyon fontos szerintem ugyanis a fő aspektus a biztonsági aspektus, a balti tenger térsége sokkal kockázatosabb lett az orosz tengerészet jelenlétével, illetve ugye ott van Kaliningrád kikötője. Említette, hogy az orosz flotta fellépett, amikor megpróbált megpróbálták a litván összekötetést létrehozni Svédországgal. Nagyon fontosnak tartom továbbá, hogy ez az új csővezeték a Gazprom szerepét növelni fogja a német piacon, valamint egyáltalán az európai piacon. Ezért szerintem, és a kérdésem is ez lenne, Ön lát lehetőséget arra, hogy Oroszország zsarolja Európát, akár el is zárva az energiállátást, és így egy politikai vagy akár katonai krízist előidőzve. A fő üzenet szerintem az, hogy az Európai Unióban sokkal realisztikusabb megközelítésre, egységes fellépésre van szükség, amikor választ próbálunk adni erre a kihívásra. Köszönöm. Köszönöm. Balcitis úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Litván vagyok, és ma említésre került ez az ország. Először is köszöntet szeretnék mondani a szakértőknek, akik valóban ellentmondásosan mutatták be ezt a politikailag terhelt gázprojektet. Hét éve dolgozom az Európai Parlamentben, és nagyon sokat foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel. Felvetődik a kérdés, hogy milyen cél is valósult meg itt valójában a tervezetekből. Az első cél az volt az ukrán válság óta, hogy csökkentsük az energiafüggőségünket. Valamennyien világosan megértettük, hogy az Oroszországtól való függőségünk a legfontosabb elem e tekintetben, és diversifikálnunk kell az energiaforrásokat. Most azt hallom, hogy ez a projekt alapjában véve nem jelent semmi rosszat, alacsonyabb árakat, hoz nagyobb konkurenciát, hogy ez sokkal inkább egy gazdasági jellegű projekt. Én ezzel egyáltalán nem értek egyet. Litvániának nagyon gazdag tapasztalatai vannak ezen a területen. Hat éven keresztül 30%-kal magasabb árakat fizettünk Oroszországnak, mert politikailag akart minket megbüntetni Oroszország. A 2000-es évben a dusba kőolaj vezeték amely a mi kőolaj finomítóinkat ellát a kőolajjal, amikor Viena iš pagrindinių savo energetinių šaltinių amikor megtagadtuk, hogy eladjuk ezt a kőolaj finomítót Lengyelországnak, akkor lekapcsoltak minket, Oroszország lekapcsolt minket a, az ellátásról, aztán felépült Buttingeni kőolaj terminál, és így legalább ez részben biztosította az energia függetlenségünket. Mindez Oroszországnak szárka volt a szemében, és egyes személyiségeknek is Litvániában. Tehát valóban gazdag tapasztalatokkal rendelkezünk ezen a területen. Világos számunkra, hogy a gázvezetékek legalább olyan fontosak, mint az atomerőművek. Ugyanis konkrét energia függetlenséget tudnak biztosítani hát az energiavali módon valóban el tudjuk látni a magánháztartásokat. A földgáz vezetékek pedig nagyon fontosak az országunk számára. Valóban nehéz a földgázt mással pótolni energiaforrásként. Hát az a teljes energiarendszerünk átalakítását tenne szükséges, hogyha ezt óhajtanánk. Itt az Európai Parlamentben valami el, valamennyi előnyt és hátrányt megfelelően mérlegelnünk kell az ilyen projektek kapcsán. A lengyel részről lemondásáról a projektről, vagy elutasítás az nagyon alaposan meg volt indokolva. Nagyon jól át kell néznünk, át kell vizsgálnunk ezt a projektet, és meg kell néznünk, hogyan is néznek ki a kilátások. Csiga. Folytig asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen osztom a lengyel versenyhatóság döntését, úgyhogy nem is szeretnék ezzel kapcsolatban érveket felsorakoztatni. A biztonsági aspektusokra szeretnék kitérni. Emlékeznünk kell arra, hogy még mielőtt az északi áramlat egy építésébe belefogtak volna. Az a gondolat, hogy az energiát a külpolitika eszközekét vessék be, ez az Orosz Föderáció hivatalos dokumentumaiban már akkor szerepelt, 2006-ban, és emlékszem, és az első prezentáció eh, kapcsán is még emlékszem 16 évvel ezelőtt, amikor Jerzy Buzek eh, eh, volt hatalmon, és a Jehozsa és Norvégia közti gáz összeköttető központot támogattam. Gyakorlatilag ezt a későbbi kormányzatok aláásták, és az északi projektet, az északi áramlat projektet akarták keresztül vinni. Új európai tagállamként Lengyelország nem volt elég erős, hogy keresztül vigye az akaratát, de emlékeznünk kell arra, hogy egy európai projektet akartunk, de felülkerekedtek olyan elgondolások, amelyek orosz érdekeket helyeztek a pusztán európai érdekekkel szemben. Egyértelmű volt, hogy Oroszország össze akarta roppantani ezt a térséget, főleg a balti tagállamokat, Ukrajnát és hazámat is, úgyhogy kevésbé legyünk ellenállóak az esetleges zsarolásokkal szemben és energetikai zsarolásra elég korán már sor is került, elhangzottak bizonyos kijelentések, és emlékszem arra is, hogy 2009. szeptember 1-én, amikor Putyin ellátogatott a térségbe, Angela Merkel is ott volt, és egyéb kelet-európai vezetők. Előttük Putyin felvázolta azt, hogy azt a lehetőséget, hogy Lengyelországot felhasználja az orosz külpolitika céljára, és ezt az akkori miniszterelnök Lech Kaczynszki egyértelműen elutasította, és Julia Timoshenko, akkori ukrán miniszterelnök távozott is a találkozóról. Tehát kezdettől fogva itt pusztán politikai elgondolások vezérelték Oroszországot, és az északi áramlat a térség helyzetét csak rontja. Köszönöm szépen. Ausztravicius úr következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy megszervezte ezt a meghallgatást, és az összes vendégnek szeretnék gratulálni, és köszönöm, hogy ilyen átfogóan beszéltek. Szeretnék idézni az ukrán Homnaradától tavaly október ben hangzott el, egy, illetve született egy fontos politikai dokumentum, amelyben az ukrán kollégáink egyértelműen leszögezték, hogy először is Ukrajna megbízható partner lesz az Európai Unió felé való földgáz szállítás céljából, tehát nincs szükség alternatív szállítási útvonal keresésére. Másodszorban azt is megfogalmazták, hogy az északi áramlat kettő az ő és a mi szempontunkból egy gazdaságilag indokolatlan beruházás, amely az európai fogyasztókat érinti hátrányosan, és a gázvezetékek kiépítése, amelyek megkerülik Ukrajnát, politikailag, politikai indítatásúak. És itt Putyin döntésére kell utalnunk. 5-6 éve is büszkén jelentette ki azt, hogy 2019-re Ukrajna nem lesz már tranzitország az orosz gáz számára. A legrosszabb az, hogy ebben a tekintetben Európa Oroszország partnerévé válik, amit az északi áramlat egy nem ért el. Azt úgy tűnik, hogy az északi áramlat kettő fogja valóra váltani, és én egy gyilkos projektnek nevezem az Áramlat 2-t, amely felszámolja a versenypolitikát, a szolidaritást, és gyakorlatilag nagyon sok mindent aláás, olyan aspektusokat, amelyekre az Európai Energia Unió épült. Mindezt látva, úgy gondolom be kellene ismernünk, hogy vannak európai politikusok, akik nagyon is határozottan támogatják ezt a projektet. Szégyenletes dolog ez Söröder úr számára, hiszen amióta ő kiállt a projektek mellett, magasrangú európai politikusokat fizet meg a Gazprom, orosz állami vállalatok, akik aztán az Európai Egység és Szolidaritás ellen ágálnak, és őket nevükön kell neveznünk, hiszen nem Európa érdekében dolgoznak, hanem a saját zsebükre és Putyin érdekében. Ha tényleg meg akarjuk érteni, hogy mi folyik itt, és ha megnézzük az orosz állami vállalatokat, mint például a Gazpromot, kik irányítják ezeket a vállalatokat, korábbi KGB felelősök. Tehát ez egy politikai projekt, nevezzük annak. Éppen ezért a kérdéseim a következők. Mit kellene tennünk az Európai Uniónak, mit kellene tennie hogy elérje azt, hogy a projekt megfelel az európai versenyjogszabályoknak, és egy ilyen nagy horderejű projektet hol lehet, hogyan lehet mindenféle bizottság által elkészített hatásvizsgálat nélkül elindítani. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen ezeket a nagyon egyértelmű szavakat. Most Rebecca Harms következik. Thanks. I would like a... Köszönöm szépen. Young did. Egy gondolattal szeretném kezdeni. A vitánk mentén, a vitánkon kívül azért itt ugye azt is figyelme kell vennünk, hogy a Párizsi megállapodásnak megfelel ez a projekt vagy sem. kiáll le az EU a Párizsi megállapodás mellett, vagy inkább távolságot tart, elhatárolódik tőle? Ez is fontos, amikor egy ilyen mega infrastruktúrális projektről beszélünk de szeretnék visszatérni a biztonsági vonatkozású kérdésekre, amelyek a Gazprom stratégiájával kapcsolatban felmerülnek. Osztom egyes kollégák nézetét, semmi semmi, sem, um, semmi alapja nem gondolhatjuk azt, hogy ez um, a Gazprom projekt egy ajándék lenne az Európai Uniónak. Olvastam egy cikket, amiben Medvegyev urat idézték, aki azt állította, hogy ezt a jövőbeli infrastruktúrális projektet uh, gyakorlatilag ingyen uh, adjuk önöknek. A Gazprom segít uh, kiépíteni az Európai Unió energiabiztonságát. Én egy pillanatig sem vagyok hajlandó ezt elhinni, figyelembe véve Oroszország külpolitikai fellépését egy ideje. Meggyőződésem volt, hogy a válasz arra a kihívásra, amelyet Putyin és Oroszország jelent, jelent számunkra, az az Európai Energia Unió. De számomra ez a projekt egyre inkább az északi áramlat 2 vagy más vezetékek egyre inkább szembe mennek azzal az alapgondolattal, hogy nagyobb függetlenségre kell törekednünk, és diversifikálnunk kell az energiaellátást. És nagyobb energiabiztonságra kell törekednünk az Európai Unió számára, ami egyébként a célunk is volt, amikor az Energia Unió létrehozására törekedtünk. A kérdés az, hogy képesek leszünk-e európai politikusokként, nem csak itt a parlamentben, hanem a nemzeti parlamentekben is, képesek leszünk-e megküzdeni az északáramlat kettő körüli ellentmondásokkal, és képesek leszünk-e egységessé tenni az Európai Energia Unió projektjét. Ez Ukrajna számára fontos, de mindannyiunk számára szintén fontos. Lezárásképpen, mert nem szeretném, hogy az ukrán félre mindig úgy tekintsünk, mintha állandóan csak kérne valamit. A Naftogáz egy nagy sikertörténet most Ukrajnában Ukrajna elérte azt, hogy a gáz fogyasztását csökkentse, és ez már egy jó jelzés, ami bizonyítja, hogy nem csak elvárnak tőlünk valamit, hanem részt is vesznek a válaszok megtalálásában az energiapolitika különböző területein. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hárman jelentkeztek még. Gáler úr, Jurek úr és Korvin Mike úr, és hát miért ne kezdjük Korvin Mike úrral? Köszönöm, elnök úr. Arról beszélünk, hogy az északi áramlat milyen hatással lesz az Európai Unióra, a tagállamokra, illetve ennek a politikai következményeiről beszélünk, Ukrajna sorsáról, de senki sem foglalkozik egy országgal, amelyet leginkább érint az északi áramlat, méghozzá Oroszországot. Alexander Lukashenko esetten próbálja fenntartani Orosz hazájának függetlenségét, Oroszország pedig nagy nyomást gyakorol rá, mert haragszanak rá, van ugye egy, egy vezeték, amelyet Lukasenko felhasznál nyomásgyakorlás véget Oroszország irányába, és ugye azt mondják, hogy az Oroszországból nyugat felé haladó vezetékből lopja az áramot, Oroszország pedig zsarolni szeretné Lukasenkot. Belarus függetlensége nagyon fontos Lengyelország számára. Én szeretem ugyan Oroszországot, de ez az Oroszország iránt érzett szeretetem arányos a tőlük való távolsággal is. Kérem, hogy vegyék figyelembe Fehér Oroszország helyzetét is. Köszönöm szépen, Michael Gáler. Köszönöm szépen. Nos, gyakorlatilag minden elhangzott, de az én problémám az, hogy az önök megállapításaival alapvetően egyetértek, de szerettem volna egy olyan véleményt is hallani, amely némileg eltér az önök álláspontjától, tehát akár meghívhattuk volna a Gazprom képviselőjét, vagy a BASF-től valakit, hogy szembe állíthassuk az önök érveivel az ő érveiket is, és ezáltal megerősíthetnének a véleményemben, ha lennének itt olyan szakértők, akik másképpen vélekednek. Azt hiszem, hogy mindannyian támogatjuk az ellátás diverzifikálását, és az árak csökkentésére is szükség van, ami a fogyasztók és az ágazat számára előnyös választási lehetőséget kell biztosítani számukra, és a nagyobb kínálat csökkenti is az árakat. Az én kérdésem két irányba mutat. Egyfelől a szomszédos térségek Bornholm vagy Rügen hatóságai, nekik azt hiszem egy környezeti hatástanulmányt kellene elvégeztetniük. Az ő hatáskörükben késletethetik, illetve feltartóztathatják-e ezt a projektet, ami megdrágítaná magát a projektet az érdekeltek számára. A másik kérdés pedig, ha valóban valóra válik, akkor ez nem juttatható el, az energia nem juttatható el a keleti területen mindazok számára, akik rászorulnak erre az energiára. Tehát nem lehet-e összekapcsolni ezt a többi vezetékkel, mert akkor az oroszok erre is befolyást gyakorolhatnának megkerülhetnék bizonyos értelemben, de ezek azt hiszem olyan kérdések, amelyek problémát vethetnek fel. De szeretném leszögezni, ahogyan a német kormány többször említették, egyértelműen megosztott a kormány a pártvonalak mentén. Schröder és úr és szövetségesei ők nagyon is támogatják. Mi pedig sokkal inkább vitatjuk. Tudja mindenki, aki a Gazprommal dolgozik, hogy itt egy állami vállalatról van szó, amely nem csupán gazdasági számítások alapján jár el, jó lenne, ha eljutnánk egy olyan pontra, amikor ezt a projektet fel lehetne tartóztatni, és nem lenne szabad engedni, hogy az energiapiacon tovább nőjön az orosz befolyás. Köszönöm szépen, Michael Gáler és német keresztény demokrataként azt hiszem nem is tudnék jobban egyetérteni az elhangzottakkal. Marek Jurek következik. Köszönöm szépen. Az északi áramlat kettő egy elég ellentmondásos vállalkozás. Jelenleg Európában újfent egyre többet hallunk a nacionalizmus és populizmus elleni harcról, ugyanakkor az északi áramlat kettő a nemzeti önzés egyfajta emlékműve. A mi sorsunkat sorsunk iránt nem érdeklődik Oroszország, sem az energiabiztonságunk iránt. Itt sem Lengyelország, sem a balti államok nem érdeklik Oroszországot, itt csupán Ukrajna, Ukrajnáról van szó, és csupán pénzügyi érdekekről nincsen szó itt szélesebb perspektíváról. Ez a populizmus egyik példája a hasznosság kérdését nagyon szűk látókörűen vizsgálják. Az északi áramlat 2 az európai intézmények politikai tehetetlenségének is példája. Szankciókat szabtunk ki Oroszországgal szemben, azonban ezek a szankciók akár az európai elit számára is fájdalmasak lehetnek. Ugyanakkor nem tudunk túl sokat tenni Oroszország stratégiai érdekeivel szemben. Fortiga asszony említette az orosz stratégiát, itt főleg az energia export példája a politikai befolyás gyakorlás, gyakorlásnak, ami szankciók, szankcióink tehát nem lesznek fájdalmasak az orosz stratégiai érdekek számára, hogyha nem állítjuk meg ezt a projektet, az északi áramlat 2-t, amely az orosz stratégiai érdekeket képviseli. Láthatjuk itt a politikai tehetetlenséget az Európai Unió részéről. És mindaz, amit Gáler úr az imént mondott, ez is megerősíti ezt. A CDU évek óta küzd az északi áramlat 2 ellen, ugyanakkor a projekt gyakorlatilag már megvalósult, és most még tovább építik. Itt az európai szolidaritásról van szó, tehát vagy ö, leállítjuk ezt a projektet szankcióink keretében, vagy pedig nem beszélhetünk a szolidaritás tiszteletben tartásáról, hiszen ezek csak üres szólamok lennének. Köszönöm. Thank you, Mr. Gülök. Köszönöm. Köszönöm szépen mindazok a kollégák, akik kérték, hogy felszólalhassanak lesz lehetőségük. Én azt javasolnám, hogy a három szakértőnk válaszolnak a lehető legtöbb kérdésre. Talán a hölgyek kezdjék a második körben, majd a De Jong úr és ugye Goldhab úr, és talán negyed egy körül be tudnánk fejezni ezt az ülést. 3-5 percet adnék minden fesztának. Köszönöm szépen, köszönöm az összes kérdést és megjegyzést. Két közvetlen kérdés emlékszem, amely hozzám szólt az egyik a helyi hatóságok lehetőségeiről, szigetek és a, a balti tengeri országok lehetőségeiről. Ha jól értem, a legfontosabb jogi lehetőségek <clears throat> a dánok kezében vannak. Nevezetesen nem engedik a saját vizeiken átfutni a vezetéket. Ugyanakkor más skandináv országok is vonakodnak attól, hogy a jogi kártyát kihasználják Eh, nem szeretnék eh, átpolitizálni az Oroszországgal való saját kapcsolatukat. Úgyhogy eh, tulajdonképpen itt közös érdekek kötik össze őket az oroszokkal az, az északi sarkörei vidék tekintetében. <clears throat> A másik kérdés, hogy közép- és kelet európa számára hasznos módon lehet ezt a projektet átalakítani, de hát igazándiból akkor indult a működése az olajvezetéknek, amikor éppen a legalacsonyabb szinten voltak az olajárak, majd hirtelen megugrott a kereslet az ukrán részről, úgyhogy nem lehet világosan látni, hogy mi az északi áramlat mint új rendszer hatása, és ehhez képest mi az egyéb körülmények következménye. A közép-európai szereplők aggájai akiről forognak, hogy a diversifikálás és az összekapcsolás nem arról szólna, hogy az orosz gáz versenyezzen az orosz gázzal, hanem hogy az orosz gáz más gázzal versenyezem. És itt bizonyos szabályozási eszközök azért vannak, de a kérdések továbbra is nyitottak. Az új infrastruktúra kérdésköre itt a hosszú távú versenyt érintheti, és ezért meglehetősen alapos hatástanulmány elkészítésére lenne szükség az észak 2 esetében, hogy a diversifikálás, liberalizálás <clears throat> vezetés kiépítése milyen hatások ellene konkrétan jelenteni ez, hogy a közvetlen termelő <clears throat> gázához könnyebb lenne hozzájutni esetleg. És aztán korábbi példákat is kell elemezni, ugye, ahogy a litván képviselő is felvetette. A korábbi tapasztalatok <clears throat> azt mutatják, hogy az orosz gázszállítás gyakran vált politikai e, játszmák e, területévé. Az ukrán példát e, említhetjük például. Úgy gondolom, hogy az észak kapcsolatos vagy esetén ezt is figyelembe kell venni föltétlenül. és ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a, tulajdonképpen az egyeztetési tárgyalások gyakoribbakká váltak, tehát szorosabbá vált a kapcsolat az EU és az oroszok között, amióta ez a projekt beindult. Tehát meglehetősen sok a nyitott vita még. Én csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, mondja az elnök. Most akkor átadom a szót De Jong úrnak. Köszönöm, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék a Gilam úr által föltett kérdésre reagálni, illetve Balszitis úr kérdésére. Fölmerült, hogy milyen nyomást tud Oroszország és a Gazprom kifejteni Németországra. Nos, nem kell nagyon messzire visszamennünk a történelembe hogy megértsük azt, hogy milyen fajta nyomásról lehet itt szó. Ha megnézzük azt, hogy mi történt azokkal az országokkal, amelyek eh, eh, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia eh, gázt csorgatott vissza Ukrajnának, amikor az ukránok nem tudtak a gázfromtól energiát vásárolni, akkor ezeket az országokat az oroszok nyomás alá helyezték, és Magyarország úgy is döntött, hogy leállítja az ukrán gázszállítást. Úgyhogy látjuk, hogy ilyen problémák igenis fölvetődhetnek fontos ülések előtt, például amikor a szankciókat tárgyalnak, vagy az európai tanácsok vannak orosz vonatkozású tárgyalásai. Ilyen pillanatokban számítani lehet arra, hogy az oroszok rá könyökölnek az energiaügyi kérdésekre. Mit tettünk konkrétan? Nos, hát elég sok mindent tettünk, a belső piacot kiteljesítettük, a belső összekapcsoló hálózatokat kiépítettük. Nyilván attól függően, hogy a gáz éppen honnan érkezik, ezek egy része vagy működik, vagy nem. Viszont a belső Európai Uniós gázpiac interoperabilitása sokkal jobb, mint 2009-ben volt, tehát rugalmasabban tud reagálni a kívásokra. A célag az energiaügyi függőségünk csökkentése volt, és ha megnézzük az, hogy az Energiaunió mit mond erről, ott világ, minden világos, hogyha lehetővé tesszük az Észak-Áramlat 2 infrastruktúra fejlesztési projektjét, akkor igazából szembe megyünk az Európai Unió energia csomagjával. Nagyon sok szempontból. Jó lenne, hát nem írni a saját kézírásomat. de ugye a versenyjogi követelmények betartásának vizsgálata az tulajdonképpen valójában több Európai Uniós tagállam vizén, parti vizein áthalad az orosz infrastruktúra, és tudomásom szerint az Európai Unió törvényére vonatkoznak a területi vizekre. Tehát annyira nem lehet ez bonyolult dolog, hogyha megnézzük a versenyügyi rendelkezéseket, és megnézzük, hogy mit is jelent a csővezeték, ki a tulajdonosa és ki üzemelteti, akkor látjuk, hogy nem tartja be a szabályokat. Tehát annyira nem lehet ez bonyolult dolog, hogy az, hogy az EU az engedélyezési eljárást akarja használja, vagy a környezetvédelmi vonalkozásokra figyelne inkább, ebben nem mennék bele. Azt is megértem, hogyha a tagállamok nem nagyon akarják, hogy átpolitizálják ezt az egész kérdéskört, hogy miért nincs az Európai Bizottság részéről hatástanulmány, hát ezt nem tudom. Ez teljes mértékben ért, értetlen figyelem, hiszen vannak környezetvédelmi, politikai, biztonsági következmények, magától értetődő hogy egy ilyen hatástanulmány elkészítésére szükség van. Nem csak azért, mert egy, egy csomó ország folyamatosan kéri ezt, e, igazán e, ennek mindenkinek, mindenkire kihatása van. A kérdőjelekkel kapcsolatban egyetértek, hogy a naftagáz e, reformja nagyon pozitív, és az ukránok maguk tartjuk kezükben a kulcsot, hogy ezt az egész bonyolult ügyet megoldják hiszen hogyha a tranzit áraikat jelentősen csökkentenék, akkor vitá rögtön véget érne az a kapcsolatban, hogy a gazdasági szempontból az északi áramlat kettő megtérül, vagy meg nem térül meg. Úgyhogy nem tudom, hogy miért hezitálnak még mindig, hogy hogy az EU-s kontextuson belül az energia unió ügyeiben a kormányok együtt tudnak-e működni. Nos, sokat segítene, hogyha lenne ilyen hatástanulmány, az világosá tenni azt, hogy milyen következményekkel jár az északi áramlat 2, és le tudná szűkíteni azt a, azokat a vitákat, amelyek az ügyben jelenleg zajlanak. Tehát mindenképpen segítene abban, hogy, hogy jó döntést tudjunk hozni az Energiaunió kiteljesítése kapcsán. Úgy gondolom, hogy az idő alatt tekintettel nem is mondanék többet. Köszönöm. Elnök, Vőreg voltam úr. Végül. Köszönöm szépen a válaszokat, illetve a kérdéseket. Gondolom, hogy minden vitán felül áll, és senki nem is vitatja, hogy az energia az az orosz külpolitika stratégiai eszköze. Minden szempontból és nyilván ezt nem is kérdezném meg. A kérdés az, hogy is tudjélegy, mit csináljunk? És a válasz nagyon egyszerű lenne. Ne játszunk olyan játszmát, amihez nem értünk. Ne, ne, az Európai Uniónak nem nagyon van eh, geopolitikai eh, játszótere, tankjai, eh, rakétái, olyan játszmat játszunk, amihez értünk. És az Európai Unió a piaci játékokhoz ért, nem a geopolitikához. És gyakorlatilag depolitizálni kell a kulákat. Ezzel meg tudjuk kötni a Gazprom kezét, mert a Gazpromnak erre a piacra jobban szüksége van, mint bármely más piacra. A Gazprom 174 milliárd köbmétert exportált 2016-ban, Európába, és egy kicsit Törökországba. Kína nagyon-nagyon távoli piac. A gázfonnak szüksége van az európai piacra, élethalál kérdése számára, és pontosan ez az, amit az Európai Unió ki tud használni. Hogyan? úgy, ahogy eddig is, eh, régóta csinálja ezt, és ezt kell folytatnia, infrastruktúrát kell építenie, az egyedi piacokat össze kell kötnie az Európai Unión belül, biztosítania kell a hardwarehez, az infrastruktúrához, annak érdekében, hogy több belépési pontot eh, eh, hozunk létre, több csővezetéket. Az Európai Unió már is 200 visszagázosítási, 200 milliárd köbméteres visszagázosítási kapacitással rendelkezik. A piaci árak jelen pillanatban nem teszik ezt gazdaságossá, de nem erre van szükség, hanem arra van hogy az, az szükség, hogy az opció rendelkezésekre álljon. És tegyük lehetővé, hogy van egy Európai Uniós gázkincs, amely nincs megcímkézve, hogy ez orosz molekula, vagy algériai molekula, vagy líbiai molekula, vagy bármi, hanem egy egységes Európai Uniós beszerzési volumen adott molekulája. A, a Gazprom és már mely más cégnek ugyanazokat a szabályokat kellene betartania az Európai Unióban, de ehhez fontos, hogy a, ezt a szoftvert mindenki telepítse az Európai Unióban Nyilván Közép- és Kelet-Európában sem egyforma helyzet, mert ott sok ország van, aki késedelmeskedik a megfelelő szabályozási keretrendszer megvalósítása, bevezetése tekintetében. De fontos, hogy a verseny biztosított legyen, hogy a piac ö, tudjon működni, mert hát varázslatos ereje van a piacnak, hogyha az egységes keretek lehetővé teszik a működését. Ez lenne a gazprom kapcsolatban a válaszom. Köszönöm. Thank you, madam. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Elérkeztünk most ennek a meghallgatásnak a végére. Azt hiszem nagyon jó eh, ötlet volt ezt eh, megszervezni. Az északi áramlat eh, kettő, és ennek geopolitikai következményei volt a vita tárgya, és mielőtt lezárnám az ülést, emlékeztetnék mindenkit arra, hogy hárman, három órakor találkozunk a Jan 4Q2 teremben a 13-as napirendi pont miatt. Akkor fogunk szavazni az Európai Unió északi sarkvidékre vonatkozó integrált politikájáról. Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy eljöttek ma Brüsszelbe.